tanácstól megkaptam az első olvasati álláspontjukat, valamint a bizottság álláspontját is. Nem derül ki a szövegből, hogy miről van szó. Az Európai Parlament